Tisztelt kollégák, biztos úr, folytatjuk a munkánkat. Mielőtt még a 2013-as költségvetés tervezethez érnénk, szeretném pontosítani, hogy a délelőtti szavazás után itt a szakbizottságunkban Göran Ferm jelentéséről, amely egy határozat tervezetre és egy állásfoglalás tervezetre vonatkozott a projekt kötvényekkel kapcsolatban. Úgy értékeljük, hogy a ma délelőtti szavazat tárgyalási mandátumot jelent az Európai Parlament tagjainak egy esetleges első olvasati megállapodásra vonatkozóan a 70-es szabályzat 21-es mellettetének alapján az előadó és az árnyékjelentés tevők számára. Köszönöm. Most akkor térjünk át a 2013-as költségvetés tervezet ismertetésére, amelyet ma délelőtt fogadott el a bizottság. Biztos úr, üdvözöljük Önt! Kicsit szokatlan volt a mostani eljárás, hiszen egy véletlen folytán a parlament elnökét meghívták ma délelőtt a kollégiumi, tehát a bizottságülésre, és ennek az volt a gyakorlati következménye, hogy ön csak ma délután tudott eljönni, és sajnálatos módon a mi általunk értett verzióhoz, verzióval ellentétben ön már a sajtóval beszélt, mielőtt eljött volna a mi szakbizottságunkba. Természetesen a parlament első kézből kap információt az Európai Parlament elnökétől, de hát azért érthetik gondolom, hogy kicsit kellemetlenül érzek itt magunkat emiatt, itt a szakbizottságunkban. Hát persze ennek más következménye nem lesz, a lényeg az, hogy mi a tartalma ennek az anyagnak. Mindenki tudja, hogy a 2013-as költségvetésnek külön jelentősége van, különösen a mostani általános kontextusban, de azért is, mert ez az utolsó éve a több éves pénzügyi keretnek 2007-13 között, és ez lesz a referencia az azt követő évekre. Biztos úr, meg is adom a szót egyből. Thank you, Aleo. Yeah, probably short uh, Köszönöm szépen. Valószínűleg tehát igazolni kell azt, hogy a bizottság elnökeként miért konfrontálódunk múlt héten, miért konfrontálódtunk múlt héten egy új koreográfiával, de nem szabad, hogy ez új hagyományá váljon. A parlament elnöke pontosan akkor jön, amikor a, a KOBU bizottságban mutatjuk be az eredményeket a sajtó közététel előtt, 11 óra 30-kor volt, ez korábban határoztuk így meg a, az ide látogatásomat megelőzően. Úgy gondolom, hogy a, a hagyományos napi rend az tulajdonképpen nem volt olyan rossz, de 2013-ra igazi kihívások vannak. Kihívást jelent az intézmények közti együttműködés, hiszen ez az előfeltétele a 2013-as költségvetés kialakításának. Úgy gondolom, hogy ha az elnök jelenléte új hagyomány a bizottsági testületben, akkor ugyanaz az eljárás kell, hogy legyen. Azaz, először a parlament felé, és aztán a média felé kell a közleményeinket közé tenni. Ez teljes mértékben beosztható így időben. Ez a normál, hagyományos eljárás. Szerintem ez az észszerű. De, mint mondtam, most ez kivételes költségvetési javaslat 2013-as. Nem kell megismételjem önök előtt azt, hogy a költségvetés jelentősége kettős. Nem pusztán éves költségvetés, hanem az utolsó, amelyben minden probléma halmozódik. Európa rendkívüli környezete, de azért is, mert egy a tagállamok fiskális problémájának a gyökere, nem pedig a megoldása ez a költségvetés. A becsléseink szerint, hogyha csak a kamatokat vesszük, a tagállamok adóságának kamatait, akkor az háromszoros az európai költségvetésnek. Tehát csak az állomány kamata háromszorosa az európai költségvetésnek. Tehát sem nem oka, sem nem a megoldása nem lehetünk az európai pénzügyi problémának. De mégis a megszorítások és a beruházások között fontos, hogy egyensúlyt találjunk. És az intézkedéseink egyértelműen a nyolc országra vonatkozóan azt mutatják, a legmagasabb munkanélküliséggel rendelkező nyolc ország esetében, hogy különösen a fiatal generáció számára a munkahelyteremtés beruházásai alacsonyak voltak. A kifizetések szintjével kapcsolatban a két legnagyobb költési blokk, Hán és Csolos biztosokkal összehasonlítva még a 6,8-es összeg is jóval alacsonyabb, mint amiről a következő években szeretnénk beszélni még akkor is, hogyha 6,8%-kal ez magasabb is. A kohéziós és mezőgazdasági becslések értelmében nem fogja teljesen a 2013-as igényeket lefedni. Természetesen megpróbáltuk az adminisztrációs költségeket is megszorítani. Ez tehát az ismert helyzet illusztrációjaként a pénzügyi terv vége felé további kifizetési igények alapvetően teljesen szokásosak. Semmi meglepő nincs ebben. A 27 európai főváros ezt tudta. Itt nem a léptékeket akarjuk összehasonlítani, hanem a teljes időbeli fejlődést. A tendencia egyértelmű, de talán mégsem ugyanolyan, mint korábban. A kifizetések a mostani pénzügyi terv elején a kifizetések és a, a kötelezettségvállalások közti szakadékot mutattak, de hát a, a trend az ugyanaz, a végén mindig felhalmozások vannak. Sajnos azonban ez alkalommal teljes mértékben elpazaroltuk 2005-2008-at, a késletetett pénzügyi tervet nem hajtottuk végre. A végrehajtást tulajdonképpen a periódus végén kellett felgyorsítanunk. Bár a hiány az, a, vagy a, a, a luk az teljesen egyértelmű volt. 10 milliárd euró volt a hiány, és amit a következő évre jelzünk előre, az 13 hegyek vannak a ki nem fizetett kötelezettségvállalásokból több mint 200 eh, milliárd euró. Tegnap az Európai Parlament egyik delegációja járt eh, Luxemburgban, és nagyon sok delegáció kérdezte, hogy mi a megoldás. Mi a megoldása ennek a helyzetnek? Egyszerű volt a válaszom. Ma lesz a próbája. Akkor, amikor a 2013-as költségvetést terjesztjük elő. Ez nem egy csodaszerű válasz, de hát eh, valahol a válasz része. Azaz, a, ki kell fizessük a kifizetéseket, egyébként nem fogjuk tudni az úgynevezett eh, maradék eh, likviditást felszámolni. Nyilvánvalóan nincs ebben semmi új, de a 2013-as folytatás a kék vonalak folytonosságot mutatnak 2011-től. Ezt hajtottuk végre. Nem lehet többet kifizetnünk, mint ami a költségvetésben benne van. De a, a követelések volumene, a jogszerű követelések a 27 országból 2011-ben jelentek meg. Látható, hogy a jogos követelések 27 országból, tehát nem csak a megszavazott költségvetés fölötti részről beszélek, a, a folyamatos um, hiány részen, hanem a 2011-es törzs, ö, költségvetés tervezetnél is több, amit a bizottság javasolt. Azt mondták, hogy túlbecsültük a szükségleteket. Nem, sajnos alábecsültük a, a valódi igényeket, a 22 ország összesített valódi igényét. És ezért nagyobb igény volt, mint a 2012-es megszavazott költségvetésre. Mi a jelenlegi eljárás rendje? Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament elnöke, és ezt teljes mértékben meghatározta, egyértelműen meghatározta. A, megpróbáltuk a kötelezettségvállalásokat a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben visszaszorítani a mostani kötelezettségvállalásaink a holnapi kifizetések. De mi a kifizetési szint? A megszavazott korábbi kötelezettségvállalások. Óriási erőfeszítéseket tettük tehát azért, hogy a kötelezettségvállalások szintjét le nyomjuk általában 2007, 8, 9, 11, 12-re. A kötelezettségvállalások a, a tolerancia határon belül sokkal gyorsabban csökkentek, most 2% reál értelemben nem haladják meg a várható inflációs rátát. Fontos továbbá az is, hogy lássuk, ahhoz, hogy a költségvetés volumenénél többet tudjon kifizetni projektkötvényekbe, kockázat megosztó eszközökbe, fektetünk, illetve ezeket teszteljük, ezek kifizetési kapacitásait különböző területeken. De még hogyha növekszik is a, a kifizetés, a kötelezettségvállalás és a kifizetés közti szakadék még mindig jelentős marad, bár kisebb, de mégis megmarad annak a problémája, amit a kötelezettségvállalások okoznak. Éppen ezért a tipikus előfizetések, előzetes kifizetések, ami korábban meg, lehetségesek voltak, megvalósíthatatlanak 2013-14-ben. 2014-15-re egyszerűen robbanásszerűen megnövekednének a kifizetések. Óriási tehát a, a különbség a két oldal között. Ez a táblázat talán nem annyira látható a hátsóbb sorokból, de az összesített sor a 2%-os kötelezettségvállalás növekedés, a kifizetések 6,8%-os növekedése látható, de az is látszik, hogy mi az, ami igazán növekszik, a versenyképesség 17,8, a kohézió 11,7%-kal. Ezek a kifizetés terén a növekedést mutató területek. Fontos a kommunikáció szempontjából is, bár a költségvetések összeállítása eh, most egy ilyen eh, rendkívüli kockázatos extrém sportnak tekinthető. Mr. és Mrs., tehát Európa úr és Európa asszony kiment a divatból, de ennek ellenére a költségvetést meg kell hozzuk. A kifizetés növekedés 2013-ra azt mutatja, hogy, több, hogy 6, több mint 6 milliárddal a költség limit alatt maradunk, amiben 2005-ben megállapodtunk. Tehát ez még mindig ez a mars, a növekedés ellenére ez a határ. Egy további illusztráció arra, hogy mi, mi az, ami valóban növekszik. A versenyképesség és a kohézió. Ez az a két terület, ami a 2013 fókuszpontja. Természetesen a lehető legnagyobb megszorításokkal. A, ezek a következő adatokat azt hiszem már megkapták, nem akarom még egyszer elmondani, hogy mi az, ami növekszik a, a, az életen tartó tanulás, a H1A program, ezek általában növekedést mutatnak. Ahogy a költségvetési prezentációnál annak mindig lenni is kell, a kifizetések és kötelezettségvállalások felbontása de tulajdonképpen csak a látványos megfogalmazása annak, amit elmondtam. Egy picit most gyorsabban folytatnám az ábráimat, hiszen a későbbiek során úgyis visszatérünk erre, hogy mélységeiben elemezzük. Ez a, az egyes címsor, amely éves szinten jelentős mértékben növekszik, de hát ebben maradtunk 2000 2008-ban. Ez tehát a hét keretprogramnak a története, de a többie is. Innováció, munkahelyteremtés, munkahelyteremtés és növekedés ez a lényeg. Mit jelent mindez gyakorlatilag? Az emberekhez szólunk, sok embert próbálunk felvenni a problémára a kohézióval, és a volumenek is növekszenek az idő során. A kifizetéseknél is, de hát ez teljesen helyén való így. A szociális, az Európai Szociális Alap a legsérülékenyebbek számára, de hát a statisztikák szerint mindenki sérülékeny. hogy is mondjam, az erőfeszítéseinket a versenyképességre és a kohézióra igyekeztünk összpontosítani. Ezt láttuk prioritásnak a sok terület között, és úgy gondoljuk, hogy a kutatás terén, mivel még mindig a 2011-es számlákat fizetjük vissza, úgy látjuk, hogy csökkenés lesz tehát gyakorlatilag a 2014-es kifizetések vannak, most kezdjük el a 2012-re beérkező számlákat kifizetni. De hát ehhez bizony hozzá kell fogni, még hogyha nem is kell most ezt itt eh, kommentálnom. Horvátország csatlakozásával a kötelezés vállalásaink az előcsatlakozási támogatással kapcsolatban csökkennek, illetve megszűnnek. De ezt a, ezeket a forrásokat valóban igényli Horvátország a csatlakozása. Szerbia az, amely az úgynevezett előcsatlakozási forrásokból sokat vesz igénybe. Nézzük akkor a közigazgatás igazgatási részt. A középső Tarta a bizottság és a többi intézmény szerinti lebontás a parlamenttel együtt. A költségek. A közös, a két kategória, mint tudjuk, az európai iskolák és a nyugdíjak. Erre vonatkozóan részletesen lebontottuk ezt a két kategóriát. A parlamentét is megtalálják, és a többi intézményét is ezen az ábrán. Ez az a táblázat, ami az adminisztrációs kiadásokat próbálja összesíteni. Talán két esetet mégiscsak meg lehetne említsek, amikor nem volt semmi igazolása annak, hogy az inflációs aránynál nagyobb mértékben emeljük, az 1,8%-nál magasabbat. Az volt a szándék, hogy a két intézmény költségeit 1,9%-kal növeltük. Prototípusa volt ez az eljárásoknak, az inflációs mértékhez kellene tartsuk magunkat, de nyilvánvalóan különleges helyzetek ezek. Nem is beszélve az Európai Bíróságról 12 új bírát kellett felvenni, ami a bíróság esetében elfogadott, megtűnt eset. Természetesen a bérleti díjak megnövekedtek, a külső A szolgálat létrehozásával úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy további tárgyalásokat folytassunk. A 314-es cikk értelmében most először sikerült a lefele, a lefele menő igényeket elfogadtatni a parlamentnél is, teljes mértékben a közös felelősség értelmében, hogy nem szabadott a növekedés, az inflációs ráta fölé emelni a költségvetés növelését. Ennyi tehát a posztok. A következő ábra tehát nem pénzről szól, hanem a számok, a posztok, állások száma. A hármas oszlop 1 százalékos csökkenést ígértünk, amíg 263 állásnak felel meg a bizottságnál, még Horvátország csatlakozásával is mínusz kell, hogy legyen, és ez valahogy kompenzálja a több intézményt, amelyek még mindig növekszenek. Meg kell ismételjem azonban, hogy a legnagyobb költségkategória az ez volt, a parlament teljes mértékben megfelelt az inflációnak, az, az inflációhoz ö, kapcsolt növekedésnek, tudván persze, hogy Horvátország nagyon sok intézmény szempontjából problematikus, de a bizottságon belül megpróbáljuk mindezt úgy megoldani, hogy mínusz 6%-os csökkenést tudjunk elérni összesítve. Ez egy hatalmas dolog. 1975 óta Európa intézményei mindig növekedtek. Ez most az első alkalom. Az első alkalom, a legelső a kezdetek óta, hogy a következő évben a, foglalkoztatás, a foglalkoztatottak száma kisebb, mint korábban. Soha ilyenre még nem került sor. Ezt szükségszerűségnek kell tekintsük, bár nem engedhetjük meg azt sem, hogy ezt um, elpazarolt adminisztratív költségvetéseknek eh, tekintsük 5% csak eh, a kiadások között az adminisztratív költség, nem Strasbourg, nem Brüsszel viszi tehát el Az adminisztratív eh, költségek az ötös címsoron kívül összefoglalását látják ezek az operatív programok a különböző kategóriákban látható, hogy a kutatási ügynökségek igen privilegizált helyzetben vannak. A munkahelyek száma növekszik, de hát nem ez az igazi üzenet, amit szeretnék önök felé küldeni. Sokkal inkább a decentralizált ügynökségek kategóriáját, ami a, egy ilyen aprócska mínuszka. Ezek azok a, az elemek, amely még mindig belső vita tárgyát képezik. Tudom, hogy az egy A cím a parlament számára rendkívül eh, problematikus innováció, kutatás, versenyképesség. Mégis vannak alul teljesítő programok, az elvárásokat nem teljesítők, és vannak olyan megtakarítási területek az adminisztratív költségek terén, amivel kezelni lehet ezeket a problémákat. Ez az ITRE története például, hogy hogyan lehet az itre t finanszírozni. Tudom, hogy ez nagy vita tárja, tárgya, hogy hogyan lehet a legjobb opciót az ITER számára kimunkálni. Én azt ígértem önöknek, hogy a projektet hiteles számokra fogjuk alapozni. Amikor teljesítmény megtakarításról beszélek ebben az esetben, a hét keretprogramon kívül és azon belül, Nos, akkor az látszik, hogy a végrehajtás az nem az elvártaknak felel meg. Egyfajta alulteljesítés van, ami persze nem, még nem rombolja le a programokat, de az az érzésem, hogy ismerem a parlament véleményét arra vonatkozóan, hogy mi lenne a 360 millió euró megfelelő célja mondjuk sejtem, hogy hogyan fognak erre reagálni, de azért hadd mondjam el azt, hogy az előző javaslatok értelmében kell tovább menjünk. Ez további részletesebb lebontása az előzőeknek, az úgynevezett pénzügyi programozás, ennek részleteit nem szeretném most elmondani, de természetesen tudjuk a több éves keretekkel kapcsolatban, hogy nagyon sok program számára a pénzügyi tervezés mit jelent 2013-ra. És hogyha A kutatási területekre nyilvánvalóan figyelnünk kell. Ez, enne, ezzel együtt egy lehetséges megtakarítási terület. És ami még pluszban jön, ez a horvát bővítés. Azt mondták, hogy az angol az kiváló, amit az angolság az ábráknak kiváló, mondják itt a hozzáértők, de az tény, hogy az adminisztrációs költségvetést azt erre biztosítani kellett. A felvétel, a szükséges alkalmazotti felvétel jövőre el kell, hogy kezdődjön, nincs más opció. De ami az operatív költségeket illeti, az európai költségvetésnek 600 87 millió euróba fog, vagy nagyjából ennyibe fog kerülni. Ez az, amit a módosított költségvetés is előrejelzett, a ratifikációs eljárást követően. Ez volt Horvátország története, és ezek a játékszabályok is. Köszönöm szépen! Très bien, merci Monsieur le Commissaire pour cette présentation. Köszönöm biztos úr ezt az előadást, és a kiosztott táblázatokat. Először az előadónknak, Giovanni Laviának adom meg a szót. Ovviamente io comincio ringraziando il commissario. Természetesen azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm Lewandowski biztos úrnak a, az előadását és azt is megköszönöm, hogy körbe is adta ezt a kis prezentációt nekünk írásos formában, mert így már minden információ valóban rendelkezésünkre áll, és sokkal jobban tudunk megjegyzéseket is fűzni mindehez. El kell mondjam, hogy mindemellett, amit elmondott Lemassz úr, elnök úr az ülés elején, Az ezévi eljárás, ami, amit Barózó úr is elénk tárt a költségvetéssel kapcsolatban, és Lewandowski biztos úr is sajtótájékoztatót tartott a költségvetéssel kapcsolatban, hogy hát mindaz, amit hallottunk, az eléggé azt mutatta, hogy egységes eljárással történt, nem szeretnék ezt még egyszer látni. Összességében mindig az volt a helyzet, hogy a költségvetési szakbizottságot tájékoztatták eh, hamarabb a költségvetés tartalmáról, mint a sajtót. Ez egy intézményi udvariasság része volt, tehát szeretnék, hogyha jövőben tényleg visszaállna a rend ebből a szempontból. Soha nem egyszerű egy költségvetés tervezetről nyilatkozni akkor, hogyha az ember épp megkapta még az információt. Csak néhány perce kaptuk meg az információt, tehát fennáll a veszély annak, hogy esetleg hibásan fogalmazok, vagy rossz dolgokat mondok. 6,8%-os növekedésről beszéltek a kifizetési előrejelzatokban. E, ezt hallhattuk a reggel folyamán. És amit Barózó úr mondott a sajtótájékoztatón, és amit ő megismételt, a kifizetési előirányzatok nem lesznek elengedek ahhoz, hogy lefedjék az valós igényeinket. A 6,8% alacsonyabb összeget képvisel, mint amennyit kért a regionális biztos például, vagy az a biztos, amely, a, aki a mezőgazdasági politikáért felel. Tehát úgy gondolom, hogy sokkal nagyobbnak kellene lenni a kifizetési előirányzatnak. Lewandowski urat megkérdeztük arról itt a parlamentben, hogy illetve arra kértük Lewandowski urat az Európai Parlamentben, legyen reális, amikor irányelvekről beszélünk. És valóban ezt láthattuk az első oldalon a prezentációban, egyfajta formális választ kaptunk a megjegyzéseinkre. Persze, ehhez valós eredményekre van szükség. Én tudom, hogy a 6,8%-os növekedés a kifizetési előirányzatokban nagyon nehezen védhető a külvilág felé, de tudjuk, hogy mi történt az elmúlt évben, tudjuk, hogy mi volt az elmúlt évben az egyeztetésnek az eredménye, és már eljutottunk egy olyan ponthoz, amikor nem lehet visszatérni, egy konstans növekedés látható a kifizetési előirányzatokban, illetve a kötelezettségvállalási irányzatokban állandó növekedés van, viszont ez nem tükröződik a kifizetési előirányzatokban. Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk most már fedezni a költségeinket. Ez a javaslat, amit az Európai Bizottság átadott nekünk a 6,1%-os növekedéssel, az igazából a jó irányba halad. Azt is láthattuk, hogy ezeket az előrásztok, az egyes fejeztek szerint hogyan osztották fel, és valóban az Európai Bizottság az iránymutatásokban kifejtett prioritásokat figyelembe vette. Amikor a növekedési befektetésről volt szó, vagy a foglalkoztásba történő befektetésről volt szó, akkor az Európai Bizottság beszélt nekünk arról az intézkedésről, amelynek során az 1A fejezetben megpróbálták növelni az előrázatokat, ezt láthattuk a biztos prezentációjából, és gazdasági növekedés szempontjából és a foglalkoztatás szempontjából ez a legfontosabb, és ezért mi rendkívül hálásak vagyunk. Természetesen meg fogjuk vizsgálni a programokat sokkal részletesebben még a későbbiekben, mert nem hiszem, hogy túlságosan sokan szeretnének látni csökkentést a hetedik keretprogramban. Az itt programot is finanszírozni kell, sokat hallottunk a közös vállalkozásokról, illetve a csökkentésekről, ezeket is meg kell azért majd vizsgálnunk. És sokkal specifikusabban kell majd reagálnunk akkor, amikor a trilógus mandátumáról lesz szó, és ezt is majd elő kell készítenünk. Személyesen én nagyon örülök annak, hogy bizonyos fejezetek összegei, főként azok, amelyek a KKV-khoz kötődnek, itt van egyfajta változás, ezek az összegek, amik itt tapasztalhatók, ezek a fejezetek segíthetnek nekünk abban, hogy növeljük a versenyképességet és a foglalkoztatást, és erre van szüksége az egész gazdasági rendszernek. Úgy gondolom, hogy lehet egyfajta válasz ez a válságra, A programokkal foglalkozó monitorozási csoport azt látta, hogy elég jó felveszik ezeket az intézkedéseket, és elég nagy a bizonyos programok esetében a teljesítés. Bizonyos programok nagyon jól működnek, és ezeket díjazzák is bizonyos összegekkel, és ez logikus következménye annak, amit láthattunk a korábbi eszmecsereink során a bizottsággal. Hogyha megvizsgáljuk azt a táblázatot, amelyben az összehasonlítások vannak a korábbi költségvetéssel, akkor elmond, elmondhatjuk, hogy, hogy viszonylag kicsi a növekedés a kettes fejezetben, viszont a hármasban már sokkal nagyobb a növekedés, és ennek során figyelembe vettek biztos, bizonyos sorokat, mint például a migráció, tehát egyfajta szociális dimenziója ennek a költségvetésnek, és én ezt nagyra értékelem. A négyes fejezetet még meg kell vizsgálnom sokkal mérehatóbban, meg kell vizsgálni a felosztását a pénzeknek. Nagyon nehéz így erről beszélni most. Amikor az administratív költségvetésről van szó, akkor úgy tűnik, hogy a bizottság javaslata megfelel annak, amit a bizottság minden intézménynek leírt a kiadások tekintetében. Röviden szeretném megemlíteni a kötelezettségvállalás szintjét. Érkezett egy kérés a két, egy kétszázalékos kérés a kötelezettségvállalási kifizetéseknél, és ez egy politikai döntés, és ezt meg kell hoznunk. Azt, hogyha csökkentjük a kötelezettségvállalási, illetve a kifizetések közötti hézagot, az nagyon fontos lenne, és azt láthatjuk, hogy sokkal nagyobb mértékben növeljük a kifizetéseket, mint a kötelezettségvállalási kötelezési vállalásokat. Meg vagyok arról győződve, hogy a válság több Európát eredményez, nem pedig kevesebbet. Európát megfagyasztjuk akkor, hogyha a kötelezettségvállalásokat befagyasztjuk, és a költségvetést olyan szinten tartjuk. Tehát mindenképpen az Európai Parlament erre még reagálni fog. Hadd zárjam le azzal, is, hogy ismételten köszönetet mondok a biztosnak a részletes információkért. És minden olyan információért hálásak vagyunk, amit az el, elkövetkező napokban kapunk, mert minden információ segít nekünk abban, hogy megértsük jobban a javaslatot, és hogy reagáljunk ezekre megfelelő módon. A parlament véleményét el fogjuk jutatni időben a bizottságnak és a tanácsnak, de már most elmondhatom, hogy a kifizetéseket nagyon meg fogjuk vizsgálni, és erős támogatást adhatunk az egyeztetésen, hogyha erre szükség van, de mindenképpen arra ösztönözzük Önöket, hogy további erőfeszítéseket tegyenek azért, hogy hatékonyan fel lehessen használni az erőforrásokat, és ezeket tükrözni kell megfelelő módon a kifizetési, kifizetési és ezeket mind meg fogjuk vizsgálni. Annak érdekében, hogy a múlt évi egyezetés ne történjen meg még egyszer. Köszönjük. Valóban feljegyezhették, hogy a sajtóban már ma reggel megjelentek információk. Sajnos olyankor élünk, amikor a Twitterrel és egyéb modern technológiával lehetetlen elkerülni, hogy amikor egy ötlet megfogan a bizottság bármelyik tagjának a fejében, onnantól kezdve az az interneten is megtalálható. A BBC ez erre azt mondja, hogy a plusz 6,8 10 az plusz 100 milliárd eurót jelent, hát azt persze ezt pontosítani kell. 12-en kértek szót, tiszták kollégák. A biztos úrnak 35 perc múlva el kell mennie, ezért kérem, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzanak, azért, hogy neki is időt hagyhassunk a válaszokra. És természetesen elsősorban Derek Wogannak és a sedoknak szeretném elsősorban megönni a szót, és mindenkit a lehető legrövidebb hozzásolásra kérek. Én magam nem fogok hozzászólni. Derek? Thank you, uh, uh, President. Uh, like other colleagues, uh... Köszönöm, elnök úr. A Költségvetési tervezett első információit ma délben a bizottság sajtókonferenciánól kaptam, és két kollégától is hallhattam, hogy a biztosnak nem volt könnyű ez a sajtókonferencia, nagyon sok bíráló megjegyzés és kérdés érkezett a költségvetés tervezetről. Még mielőtt én a saját kérdésemre térnék, az administratív kérdésekre, két általános megjegyzésem lenne általában. Üdvözlöm az összes plusz pénzt, amely a növekedéssel és a munkahelyteremtéssel foglalkozik. Én az Egyesült Királyságot képviselem, és mint ön is tudja, az Egyesült Királyság ma ismét recesszióban van, úgyhogy nekünk minden lehetséges segítségre szükségünk van, ezért köszönjük és üdvözöljük ezt a kohéziós politikai, versenypolitikai, az FP7-es pluszpénzeket az ö, városfejlesztésre, hogyha ez a növekedést és a munkahelyteremtést szolgálja, én ezt mind csak üdvözlendőnek tartom. Ami az adminisztratív költségvetést illeti. Én vagyok ezen fejezettel kapcsolatban az előadó a parlamentben. Ez egy igen kis része a költségvetésnek, hiszen csak 5%-át teszi ki, de szeretném azt biztosítani, hogy nálunk a parlamentben és minden más EU-s intézményben be tudjuk azt mutatni, hogy mi is megszorítunk és csökkentjük a kiadásokat. Ezért mindig is azt támogattam, hogy a 1,9 százalékra le kell szorítani a személyzeti költségeket, és szeretnénk, hogyha az 1,9 százalékos arány alá szorulna ez a kiadás. Önök azt mondták, hogy csökkentik az összeget, amit mi kértünk, és 1,9%-ra csökkentették ezt a kiadást, ami újdonság, és hát igazán jó lett volna, hogyha ezt minden intézménynél garantálnák, hogy valóban 1,9% alá kerül ez az arány. létszám szintet pedig a parlament is vállalta, hogy egy bizonyos szint alá csökkenti, és azt gondolom, hogy e felé kellene elindulnunk. Nagyon fontos, hogy minden intézmény együttműködjön, önöknél, a bizottságnál és a parlamentnél is nagyon fontos, hogy jó példát mutassunk, és ezt megtettük eddig is. Nagyon fontos tehát, hogy együttműködjünk az adminisztratív kiadásokkal kapcsolatban a jövőben létezik az együttműködés az intézmények között, megnézzük például a tolmácsolás és a fordítás költségeit, az információtechnológiát, a humán erőforrást. Azt gondolom, hogy ezekkel kapcsolatban sokkal komolyabb együttműködésre van szükség a jövőben azért, hogy további csökkentéseket tudjunk elérni ezért most az adminisztratív költségvetés előadójaként azt szeretném biztosítani, hogy ezen költségterületeken a lehető legnagyobb kiadáscsökkentést tudjuk elérni. Köszönöm. Heider Gániel Szával. Gracias, presidente, señor comisario. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Megkaptuk a számadatokat, nem régebben kaptuk ezt meg, nem igazán tudtunk ebben elmélyedni, de azt, ahogy azt bemutatta, ezt ebből már valamit le lehet vezetni. Mégpedig a helyzetről, amiben most vagyunk. Ezt el is magyarázom. A költségvetési tervezet bemutatása során mindig nagyon élénk prezentációkról van szó. Hangsúlyozzuk azokat a programokat, ahol külön erőfeszítésre van szükség, ahol plusz eszközökre van szó, mindig vannak szlógenek, azt mondjuk, hogy befektetünk a növekedésbe, a fenntarthatóságba, a fiatalokban, most azonban ez nem történt meg. Az, ahogy bemutatta ezt a költségvetést, abból az vezethető le, már levezethető az, hogy milyen fajta költségvetésről van szó. Ez egy lapos költségvetés, ezt bizonyítják a számaratok is, de az a benyomásom, hogy egy ilyenfajta költségvetésről szól. Ha megnézzük a számolatokat, amiket kaptunk, akkor a programtervezés 2013 esetben úgy 2013 esetében úgy néz ki, hogy csökkentenek, van, ahol az alatt vagyunk, amit igazából szerettünk volna. A növekedés 2%-os, a kettes kategóriában is csökkentés van. Az a benyomásom, hogy igazából egyetlen egy területen sem tettek erőfeszítéseket, gyakorlatilag nem akartak kiemelni egy területet sem, még olyan területeket sem, amit mi prioritásként kezeltünk volna. A korábbi plenáris ülésen is elmondtuk már, hogy megállapodtunk abban, hogy milyen prioritásokat szeretnénk látni, de jó lett volna, ha ezt láttuk volna itt az ön bemutatójában is. Az a benyomásom, hogy ez nem történt sajnos meg. A kifizetéseknél 6,8% pluszban, ez akár magasnak is tűn, tűnhet, a tanácsnak ez persze sok, de tudtuk már korábban, hogy ez így lesz, és az Európai Bizottságnak is, hogyha, ez nem tetszik, hogyha a tanácsnak ez nem tetszik, akkor az Európai Bizottságnak be kell mutatnia a reális igényeket. Nem fantázián alapuló számokról van szó, hanem itt kötelezettségvállalásokról van szó. Tehát még egyszer azt szeretném öntől megkérdezni, hogy mi a helyzet ezekkel a számokkal, úgy gondoljuk, hogy ez a 6,8% nem lesz elegendő. Konkrét javaslataim is vannak. A 2013-as tervezéssel kapcsolatban azt mondtuk, hogy a marzs 825 millió euró, és ezzel a költségvetési tervezettel 900 millióról van szó, és nem tudom, hogy honnan fakad a különbség. Ez egy kicsit az aggasztó számomra, hiszen itt az ITER finanszírozásról is szó van. A prezentációjában említett számadatokat. Valóban itt csökkentést láthattunk, nem pedig megtakarítást. Azt, amit szeretnének itt megtakarítani, azt azokon tesz, azokon a programokon teszik meg, amelyek számunkra prioritást élveznének. Győzzön meg engem arról, lehet, hogy tévedek, lehet, hogy nem eh, jól látom ezt, de győzzön meg engem arról, hogy hogyan lehet ezeket a megtakarításokat egyáltalán értelmezni, vagy ezeket a csökkentéseket értelmezni, és plusz információt is szeretnénk kapni bizonyos szemaratokról. Szidónia következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, ezt a prezentációt. Éderrel szemben én úgy gondolom, hogy a kifizetések növekedése realisztikus szerintem, és a tanácssal szemben, aki, abban pedig azt mondja, hogy túlságosan magas. Szerintem nagyon sok lehetőségünk lesz még arra, hogy részletesen beszéljünk erről, és kevés az időnk most, ezért csak néhány kérdést szeretnék feltenni, amely esetleg majd későbbiekben, nem feltétlenül ma, de majd egyértelművé teszi a költségvetési folyamatot. Üdvözlöm azt az általános elgondolást, azt a fajta általános témát, amit ő megfogalmazott a 2013-as költségvetéssel kapcsolatban, vagyis a növekedés és a munkahelyteremtés áll az előtérbe. Az embereket pontosan ez érdekli Európában, munkáját akarnak és meg is akarják ezt tartani. Úgy gondolom, hogy a növekedéshez, illetve a munkahelyteremtéshez kötődő dimenziója az Európai Unió költségvetésének egy olyan dimenzió, amelyen valóban munkálkodnunk kell és erősítenünk kell. Üdvözlöm a kifizetési növekedést a versenyképesség és innovációs programok esetében. Ezt Mm, kötődik ahhoz, amit elmondtak a kkv król és a kollégáim, ezek nagyon fontosak, és ez kötődik a SP7-es programhoz is, illetve, amely nagyon fontos számomra, az egész életen át tartó tanuláshoz is, és ezt mind üdvözlöm. Úgy gondolom, hogy sokkal többet kell beszélnünk a helyzet eredetéről, a kifizetések kapcsán, és az a feltételezésem, hogy igazából itt egyfajta zsák utca jött létre. 2000-ben, 2012-ben nem voltak elegendőek a kivezetések, és 2012 végén is lesz egy ilyen fajta hiány, és emiatt 2013-ban kigazdásra van szükség a kifizetések kapcsán. Ez kötődik számos program életciklusához is, Néhányról már beszél, de többet kell erről beszélni. Mi is az a életciklusa a programoknak? Ez egy bürokratikus vagy természetes életciklusa a programoknak? És miért ilyen későn került erre a sor? Hogyan lehet ezt elkerülni? hogyan lehetne a kedvezményezetekkel jobban együttműködni, illetve a tagállamokkal annak irányába, hogy pontos becslések szülessenek, és el lehessen kerülni a jövőben ezeket a késedelmeket. Természetesen a fő felelősség az Európai Bizottságnál és a tagállamnál van abban a tekintetben, hogy ezeket végrehajtsák, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy pontosan az Európai Parlament esetében egy olyan kérdés ez, amit nagyon pontosan meg kell vizsgálnunk. Itt abba is hagyom, és visszatetem, ismételtem vissza tudunk erre fog, ö, térni. Köszönöm, Szidónia. Még egyszer mondom, nagyon röviden kérem a hozzászólásokat, mert sajnos ez biztos úrnak nincsen sok ideje. Álvaro úr már türelmetlenkedett. A liberálisok nevében. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr nem kell a BBC-t nézni. Egy héttel ezelőtt a déli telegráfban is benne volt a 6,8 legalábbis az Európai Parlament eh, és a tanács előtt a bizottság egyformán elhallgatta ezt. Minden esetre köszönöm ezt az előterjesztést. Szidoniával egyetértek az értékelésben. Úgy gondolom, hogy valóban elindult már a mozgás, különösen a 2020-as célkitűzésekkel kapcsolatban. Az akkor fontos pontok, és frakcióm nevében meg tudom mondani, a kutatásfejlesztés. Nos, ezeken a területen van egyértelmű fejlődés, nem sok tőke van Európában, kivéve a fejekben lévő. Ha ezt nem sikerül feljeszteni, akkor az európai gazdaság innovációs ciklusát, ha nem sikerül ilyen programon keresztül felgyorsítani, amit bizonyos programok már megtesznek, akkor azt hiszem baj lenne. Úgyhogy éppen ezért ezt nagyon jó lépésnek tartom. Meg kell azonban mondjam azt is, hogy nem vagyok biztos, ami a kötelezettségvállalásokat és a kifizetéseket illeti, hogy ezeket az értékeket a javasolt formában meg tudjuk-e tartani, vagy meg kellene tartani. Szerintem fontos, hogy a kifizetéseknél ahhoz igazodjunk, a, ami a kötelezettségvállalásunk, ami annak teljesítéséhez kell. Ha most új kötelezettségvállalások vannak, még hogyha a csekélyek is, nem tudom, hogy az a megfelelő lépés. Amennyire lehet először a meglévő kötelezettségvállalásokat és, ki, és kifizetéseket egymáshoz közelíteni, és nem tovább nyitni az ollót. Szerintem az egyes költségvetési sorokban ezt kell majd megnézzük. Mellesleg a, ezeket a marzsokat is túl nagyra, na, nagynak tartom. Persze lenne még kérdésem több apróbb területtel kapcsolatban, és nem egészen értem a kohéziós politikánál például azt, hogy az ottani értekek 3,3 a kifizetéseknél 11,7 Miért ilyen magasak? Miért kellett felemelni? Már most látom, hogy a legtöbb tagországnak problémája lesz azzal, hogy ezeket a problémákat egyáltalán, egyáltalán tartalommal töltse ki úgy gondolom, hogy jó lenne megnézni, hogy milyen mechanizmussal tudnak ezek az országok továbbra is részt venni a kohéziós alapokban. Persze a hamis ösztönzőket nem lehet támasztani. Rendszeresen meg kell kérdezni eh, nyilvánvalóan a tagállamokat, de csak szeretném, csak kívánhatnám azt, hogy ha már hivatkoznak a válságra, akkor a tagállamok legalább legyenek következetesek, mind a pénzügyi, mind pedig a, a, az elektronikus irányítási kormányzási csomagot valósítsák meg. Azt nem ne csak az EU költségvetést akarják csökkentetni. Nem értem továbbá az amúgy egész mag, jelentős emeléseket a szolidaritás és migráció terén nem a mi feladatunk, a tagállamok feladatát, házi feladatát megírni. Részt lehet benne venni, meg lehet próbálni megoldásokat találni, de ezt programokon keresztül meg lehet oldani, ezért ezt a magas emelést nem igazán értem, és nem is tudom jól elfogadni azt, hogy a tagállamokat, most nem nevezem meg, mentesítjük a kötelezettségvállalások alól, hogy a menekült politikán például intelligens politikát csináljanak, ne pedig magasabbra építsék a, a határfalakat. Ennek ellenére ha lehet, összefoglalóként elmondanám, hogy nagyon örülünk annak, hogy a kutatásfejlesztést növelték, más területeken látjuk, hogy megtakarítások vannak, és egy javaslatot, ha megengedi a következő költségvetésre. Ha beterjesztjük, és hogyha vitát is folytatunk a tagállamokban a kollégákkal a költségvetésről, akkor egyből lesz egyfajta többletérték érték értékelés, hogy a költségvetés szinergiás hatásai hogyan hathatnak a tagállamokban. Nem lehet egyfajta delfoi jósként beigazolni, hogy a bölcsességünk jó-e vagy sem. Köszönöm, Helga Trüppel. Finde den a kötelezettségvállalásoknak növekedést 2% értékben eléggé visszafogottnak tartom és az inflációs ráta alatt van ez, és igazából nem ad ez a szám hiszterikus reakcióra okot pont ellenkezőleg a 6,8%-nál van egyfajta ilyen reakció, viszont ezt meg kell magyarázni, ezt a számadatot. Ez egy politikai döntés eredménye, amelyben a tanács is részt vett, ez a tagállamok nak az érdeke is. Ez a különböző megtakarítási, megszorítási intézkedésekről is fakad. Ez egy nagyon józan szám, és 2013 más költségvetésben azt tükrözi, ami a politikai vitában is benne van, tehát egy megtakarításról van szó. Ez egy nagyon felelős hozzájárulás a bizottság részéről, viszonylag kismértékben ahhoz, hogy ezeket a célokat meg lehessen valósítani. Zöld szempontból szeretném hozzáfűzni azt, hogy és osztozok abban, hogy az Európai Bizottság a 2020-as célkötözéseket megpróbálta tükrözni ebben a költségvetésben, például versenyképesség, kutatás, oktatás szempontjából, és ezért nagyon fontos zöldeknek, számunkra a zöldekre az, hogy sok munkahelyet teremtsük, mégpedig pedig a megfelelő energiahatékony technológiákkal, a zöld technológiákkal, hiszen ezek a technológiák munkahelyeket teremthetnek. Két plusz kérdésem is van. Az egész életát tartó tanulásnál azt mondták, hogy a kifizetések növekednek, a egy működési eszköznél a kifizetés csökken, a kötelezettségvállalás viszont növekszik, nem tudom, hogy helyese ez. Utolsó kérésem, nem tudom, hogy itt a nagy sietségben jól láttam-e, de mi lesz a helyzet a Life Plus-szal? Növekszik vagy csökken? Mi lesz majd a kifizetésekkel és a katalizáció vállalásokkal? Köszönöm. Uh, Richard Hashworth. Köszönöm. Richard Hashworth. Thank you. Uh, Commissioner, uh, I approve and support. Biztos úr, ami a munkahelybarát növekedésbe való beruházást illeti, az üzenetünk az, hogy az Európai Uniónak olyan területekre koncentrálnia, ahol a legnagyobb a hozadott érték, és igaza van, a munkahelyteremtés és a növekedés ilyen. Tehát támogatjuk ezen javaslatokat, a versenyképesség, a kutatásfejlesztés, a munkahelyteremtés és a KKV-k segítsége szempontjából. Szeretnénk azt is azért elmondani, hogy az az érzésünk, hogy az egységes piac, amely az az eszköz, amely valóban segíteni fog az európai gazdaságok válságban való kihúzásában, sajnos ezen nehéz időkben nem működik megfelelően. Ennek ellenére nem tudjuk elfogadni azt a javaslatot, amelyel növeljük a tagállamok kincstárairól terhet. Nehéz időket élünk, és most, amikor az európai polgárok komoly megszorításokat élnek meg, egészen téves üzenet lenne a polgárok felé, hogyha mi 7%-os növekedést kérnénk. És biztos, hogy ez az üzenet visszajön majd hozzánk a választások eredményében is. Biztos úr, értjük, hogy milyen okokat sorakoztatott fel projektkötvények, kockázat kölcsönös kezelésére irányuló eszközök. Én ezt értem, de a szavazóim nem értik a szavazóim azt kérdezik, hogy miért nem tudják bemutatni azt, hogy megtehetik ugyanazt, mint minden vállalat, minden önkormányzat és minden tagállam. Ők ma ezt teszik. Ne kérjék a 7%-os százalékot, bizonyítsák azt, hogy 7%-ban próbálnak megszorítani a kiadásokon. Hiszen nekünk azt kell bemutatnunk, hogy egyértelműen elszántak vagyunk a költség visszaszorításában, ilyen nehéz időkben. És ugyanakkor azt is be kell mutatni a közvéleménynek, hogy az EU-s kiadásoknak valóban van hozzáadott értéke, az EU-s kiadások valóban munkahelyeket hoznak létre, és igazi növekedéshez vezet. Biztos úr, ezek a javaslatok engem nem győztek meg. Köszönöm. Márta Andersen. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, nem győzött meg az a magyarázat, amely a kifizetések növelésével kapcsolatban mondott. Említette, hogy a pénzügyi terv, a pénzügyi időszak végén jönnek be a késői kérelmek, beszél arról, hogy egyre nagyobb igény van. Nos, hadd mondja meg először is, ez nem jelent kötelezettségvállalást. Vannak olyan törvényszerű vagy törvényes kötelezettségeket. A kötelezettségvállalás a projektekkel kapcsolatban nem jelent azonnali jogi kötelezettséget a kifizetésre. Meg tudja elmondani nekem, hogy a kötelezettségvállalásainkból mennyi a törvényen erővel is lefedett kifizetési kötelezettség. Korábban 10 milliárdról beszélt, most 13-ról a hónap utolsó pillanata is tulajdonképpen még alkalmas arra, hogy a tagállamok könyveiket egyensúlyba hozzák. A válság azonban azt mutatja, hogy valóságban nagyon kevés mozgástere van, vagy nagyon kevés lehetőség van a társfinanszírozásra. Kétlem, hogy ez az utolsó pillanatos kifizetések, amit említ, reális lenne. Említette aztán hogy 10 milliárd hiányzik a kifizetések közül. Említette azt is, hogy másfél millió plusz van. Elmondta az, azt is, hogy mindez azért, mert nem tudják, hogy mi volt, nem tudták előre, hogy mi lesz a bevétel. Nos, hogyha megnézem, a, tehát igazából a banki mutatásokat kell megnézni ahhoz, hogy az ember tudja, hogy mennyi pénze van még kollégáim említették a hatékonyságot, a, költség, a költés hatékonyságát. Görögország helyzete, amely az EU, eurozóna csatlakozás óta 60 milliárdot kapott, nem igazán mutatja, hogy mennyi, mennyire vagy nagyon hatékony a költés. Lehet, hogy jobb formában is el lehetett volna költeni a pénzt, és akkor nem is keltünk, kerültünk volna válságba. Miért kell csökkenteni az életen át tartó tanulás költségét? Éppen elegen vannak fiatalok, akik rendkívül magas képzettséggel, szaktudással rendelkeznek, és nincs munkájuk. Valószínűleg a jogalkotásban a KKV-knál kevesebb feltételt kellene szabni. Az, ez, az, ez az az ágazat, amelynek munkahelyet kell teremtenie. Nem a, nem a képzésre kell többet költeni, hanem a munkahelyteremtésre a KKV-knál. Az összes többi adminisztrációs növelés elfogadhatatlan a bíróságot kivéve. Nem fogadom el az inflációs növekedést sem csökkentést várunk, és ezt fogom, erre fogom a brit kormányt is ösztönözni a bizottsággal való tárgyalással. Derek von kollégámnak azt mondtam, hogy még hogyha van is pénz, jobb lenne, hogyha délkelet Angliából Velszbe küldenénk a pénzt, és nem Brüsszelen át, mert ott elveszhet. Köszönöm. A biztos úrnak akkor most biztos úrtól azt szeretném kérni, hogy válaszoljon az első kérdéskörben feltett kérdésekre. Egy megjegyzésem lenne. Mindenki a saját politikai véleményét képviseli, ez így van rendben, van, aki több, valaki kevesebb pénzt szeretne. Van egy római jogi elv, amely talán a common law országokban nem alkalmazandó, de a római jog latinul azt mondja, hogy nemo auditur, Ez annyit jelent, hogy egy perben azt nem, mondhat, azt nem tudjuk elfogadni, hogy valaki amiatt vádolna egy másik személyt, amit saját maga követett el. És bizony ezt teszik egyes kormányok. A kormányok eljönnek a bizottsághoz, és pénzt kérnek egy adott régióhoz, egy kutatási programhoz, a mezőgazdaságra, és ugyanakkor a bizottságot azzal vádolják, hogy pozitív választ, adnak, pozitív választ ad a bizottság erre a kérésre. És az az üzenetük, hogy legyenek, járjanak el komolyan, ne tartsák be a politikai vállalásaikat. Márpedig én szerintem ez politikai problémát jelent. Biztos úr. For your last statement, strong. Köszönöm szépen az utolsó megjegyzését. Nagyon kicsi a költségvetés, nem egy nagy költségvetésről van most szó. A korábban a parlamentet hamarabban tájékoztatjuk, mint a sajtót, sajtót, de úgy gondolom, hogy visszatérhetünk erre a hagyományos gyakorlatra, és személyes meghívást adhatunk az elnöknek, de önöknek kell lennie az elsőnek, akikkel ezt megvitathatjuk, és utána pedig a médiával, ez abszolút kivitelezhető. Nem én vagyok a felelős ezért, ez valóban szörnyű, egy kis szabotás történt, nagyon sérülékeny ez a helyzet, nem csak, hogy az összegek eh, kerülhetnek így ki, tehát nagyon sok így a eh, gyanú, óriási testületről van szó. A több éves eh, keret esetében is eljöttem eh, ide a parlament elé, és akkor jobban titokban maradtak az adatok, de most eh, ez másként volt. Lavia úrnak válaszolva 6,8%-ról. Optimisták voltunk, azt feltételeztük, hogy a 6,8% elegendő lesz hogy 2013-ra, hogyha nem ismerteljük meg 2011 történetét, azt feltételeztük, hogy ebben az évben lesz egy költségvetés módosítás, és ez majd elfogadható lesz és egyfajta bölcsesére teszünk szert a pénzügyi, több és pénzügyi terv végén. Andersen asszonynak válaszolva, 15 milliárd euró esetében csak azt tudom meg ismételnem, hogy korábban is elmondtam, ez legitim, ezt nem lehet visszautasítani, nem lehet a legitim kéréseket visszautasítani olyanokat, amelyek 2011 utolsó hetében érkeztek a kohézió esetében. 10,5 milliót nem tudtunk kifizetni, amiatt, hogy a pénzügyi, illetve a költségvetési rendelet nem volt rugalmas, itt hiány volt, 5 milliót ki tudtunk fizetni december folyamán, mert 5 milliárd rendelkezésre állt a költségvetési sorban. Tehát itt egy fajta hiány volt, és most eleinte van hiány, és Szidónia tudja, hogy hogyan működik ez, és különbözik a biológiai érettségtől, a programjaink életciklusa. Az kezetekben általában felvételi problémák vannak a programok esetében, a programok végén pedig hiány alakulhat ki. De formálisan hogyha az év végén vannak bevételek például versenybírságok miatt, 700 millió volt ez például, Almúnia kollégám ennyit gyűjtött be, nagyon hatékony volt, és nem volt lehetőség arra, hogy ezekből kifizetéseket csináljunk. Tehát ez egy formális többletet jelent, a stöbletet jelentett még az is, hogy nem volt minden esetben növekedés az intézményeknél, például a bizottságnál volt 400 millió, mert nem, nem minden intézmény végezte el a bérkiigazítást, és emiatt volt egy többlet. És 2012-ben a tagállamok hozzájárulása is csökkent, Természetesen ez az európai költségvetésnek a természete. Van egyfajta rugalmatlanság, lehet, hogy alul, költ, alul alacsony szinten a kiadások, lehet, hogy van többlet, de viszont mégis kialakul egyfajta hiány 2011, a hiányok éve volt, és ezek átgördültek a 2012-es évre is. Annak érdekében, hogy hitelesek maradjunk, és Dereknek ebben igaza van, erőfeszítéseket kell tennünk adminisztratív szinten, bár úgy gondolom, hogy néhány tagállam már mével fordul ehhez a kiadási kategóriához. Nincsenek, itt vannak nem létező kiadások is ezen a területen, több milliárdról van itt szó. 20 milliárdos megtakarítást akartak ebben a kategóriában, Mindenképpen erőfeszítéseket kell tenni. Nem voltunk igazán barátságosak a régió bizottságával szemben. A plenárison arról szavaztak, hogy növeljék az infláció feletti szintre az összegeket. Én azt mondtam, hogy inflációs szintre, valószínűleg majd sikerül barátságosabban rendezni ezt a kérdést a tárgyalások során. Itt ugyanez volt a adatvédelem kérdésében is, mert eh, plusz információk után, hogy csökkenteni kell, megtaláltuk a megoldást a adatvédelem szempontjából is. Nem értek egyet azzal sem, hogy ez egy lapos költségvetés. Álváró úrral jobban egyetértek. Soha nem voltunk ennyire szelektívek Kiválasztottuk a nyertesek és a veszteseket, ez látható a gyakorlatból. Az első kérdés talán a cukortámogatás volt, a 600 milliárd. Az ITER esetében Giovanni-val is meg kell még ezt vitatnunk azt, hogy hogyan bánjunk az iterrel, és ez csak a kezdete a vitának, amit most láthatunk a javaslatunkban. Nagyon szelektíven jártunk el, megpróbáltunk nem károsítani a programokat, még akkor is, hogyha a játéktér volt, a volt mozgástér az administratív támogatási költségekre, de nem akartuk károsítani az igazán Európai Unió szempontjából fontos programokat, tehát az egyes kategóriában 360 van, itt van egy mars, ezt meg kell találni majd, ez egy véget nem érő történet lesz, például ugyanez a banán kísérő intézkedésekre is. Most az iterre kell majd koncentrálni, még egy éven keresztül. Mi csökken, mi nő, nem igazán jegyeztem fel a kérdéseket. Nem tudom most megmondani, hogy mi növetkezik, mi növekszik. A Life Plus az növekszik, az biztos, de a konkrétve válaszom Helgának akkor lesz majd, amikor a következő fordulóhoz érkezünk. Úgy gondolom, hogy a pontos lebontásra is szükség van a kiadások kapcsán. Nem, nem igazán nem tudom, nem igazán tudom most átnézni a papírjaimat, mert elég kevés az idő. De kérem, emlékezzenek arra, hogy nem csak azt jeleztük, hogy milyen fajta különbségek vannak a pénzügyi programokkal kapcsolatban, a pénzügyi programok egyfajta fétist képviseltek. Voltak kötelezettségvállalások 2003 számára ilyen és ilyen arányban. Ez a költségvetés végét jelentette, most már másfajta pénzügyi programok vannak, viszont ez nem üzenet a külvilág számára, hiszen senki nem érti ezeket a pénzügyi programokat. Azt kell jeleznünk, hogy 2012-es költségvetéshez hogyan viszonyul ez a sokkal jobban érthető kategória, nem úgy, mint a pénzügyi programok kategóriája. És a brit barátainkhoz szólva, 2011 végén megszületett a válasz, de valóban kicsi skizofrén helyzetben vagyunk, mert tegnap Luxemburgban állandóan azt kérdezték tőlem, hogy mit teszünk a hogy mit teszünk a azzal, hogy a fennálló kötelezettségvállalások alacsonyabban növeke, növekednek, és pontosan ezért nyomjuk lejjebb a következő kötelezettségvállalásokat is, hogy ne legyen túlságosan fájdalmas a gyakorlat. Annak érdekében, hogy meg lehessen a RAL problémáját oldani, növelni kell a kiadásokat. Nincsen más megoldás. Én nem igazán látom a többfajta, vagy másfajta megoldást. Megvizsgáltuk azt, hogy mi legitim, mi az, ami Brüsszelbe érkezik eh, kifizetési igényként. Tehát ez a válaszom erre a kérdésre. Megválaszoltam a kérdéseket, de mint eh, Ukrajna szomszédos országából származó személy, tudom, hogy mennyire érzékenyek eh, itt ebben a tekintetben. Tehát azt szeretném, hogyha ami korábban történt, az nem, nem ismétlődne meg jövőre. Köszönöm szépen, János, köszönjük, hogy így messze az időt meghaladva itt maradtál velünk. Átvettem az elnökséget, úgyhogy azt javaslom a kollégáknak, hogy a hátralévő hozzászólásokat még eh, mondjuk el, illetve hallgassuk meg, idő lesz rá, de nagyon fontos az, hogy mi magunk között, parlamenti képviselők, világosan lássuk, hogy mit akarunk mert ősszel mindenképpen felmerül majd a kérdés, hogy mit akarunk. Akarunk-e megint, akarjuk-e megint azt tenni, amit az elmúlt két évben, és a tanács előtt meghajolni, és azt mondani, hogy jó, további válságot nem adunk még a meglévőhöz, és ezért zöld utat adunk a tanácsnak. Vagy végre azt mondjuk most, hogy a mi kis költségvetésünkkel, ha azt rendeltetésszerűen végrehajtják, akkor nagyon sok jót tudnánk elérni. De ragaszkodnunk kell akkor ahhoz, hogy ezt a jót tegyük meg. Ez az első megjegyzésem, a második. A sorrend, hogy hogyan menjünk ezen végig. Mindkét sajtókonferencián ott meghallgattam mind a Barózó elnökét, mind a parlament elnöke közösen tartottat, Schulz elnökkel körben tartottat, és megnéztem aztán ezután János Lewandowski sajtókonferenciáját is. Nem láttam, hogy szükség lett volna arra, hogy ezt az első sajtókonferencia után rögtön a másikat megtartsák, mert a kettő, Barozó és Schulz is, a saját költségvetésünkről beszélt, de nem a 2013, 2013-asról, hanem a végrehajtásról. Arról, hogy mi, vagy a források Európai Uniós felemeléséről, vagy pedig a csökkenéséről akarunk-e beszélni, és hogy ezt hogyan értékeljük. Ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy a parlament elnökét teljes mértékben támogatom, a bizottság elnöke valami hasonlót mondott, de ahogy a, a parlament elnöke mondta, csak örülhetünk annak, hogy, ez, hogy ő az elnökünk. Ennyi. Nézzük akkor most a 2013-as költségvetés tervezetet. Ha megnézzük, akkor igazából több, mint defenzív. Legalábbis a tanács számára, amely amúgy se fogja fel, hogy miről van szó, a a kifizetések emelésénél abszolút vadnak hangzik, pedig nem az. Ha megnézzük, hogy jövőre, a jövő év lesz az utolsó, a mostani pénzügyi keret, a pénzügyi terv periódusából, és a bizottság 2,5 milliárd euró marzsot hagyni a kötelezettségvállalásokra, és több mint hatot a kifizetésekre, na hát akkor azt akar, azért honnan akarják ezt így költségvetésnek nevezni. És hogyha címekről, olyan címeket, mint a jövő ifjúsága, hogy ott nem az, hogy növelés nincs, inflációs arányos, vagy azt meghaladó, hanem annyi sem, akkor én szerintem ez a költségvetés abszolút defenzív. És azért kérem szépen, mégiscsak offenzívába kell lenne mennünk, és nem állandóan hamut szórni a fejünkre, és mondani, hogy nem eleget takarékoskodtunk. Az Európai Unió, az európai költségvetés nem takarékoskodhat. Egyrészt azért nem, mert nincsenek adósságai, másrészt azért nem, mert egész Európában a mi költségvetésünk az egyetlen, amely még beruházni képes. Ennyi, annyi. Hergot, májsz. Köszönöm. I believe the Commission is sitting here, and the professionals could, could perhaps later answer, perhaps not publicly or personally. Sem publikusan, sem nyilvánosan természetesen nem jó, hogyha minősítünk másokat, de azért a fő probléma a likviditás. Azt hiszem, ezt mélyebben meg kell nézzük. Hogyha megnézzük, hogy 207-et 2007-ben a, divízió, a kutatásra, fejlesztése hogyan osztottuk fel a pénzeket. Nos, sokan azt mondták, hogy nem volt legális a ki, nem legális a kifizetés, nem lehet kifizetni, de a bizottság azt mondja, hogy mégiscsak legitim. Akkor én ezt azt mondanám, hogy a kifizetés növelés 2013-ra most egy olyan emelés, amit a tanács végre támogathat. Az egyetlen dolog az, hogy a tanára, a, bocsánat, a pénz a tagállamokhoz megy vissza, és nem marad itt. Ez az egyik, a második. És támogatni kell ezt. Én vagyok az a liberális, aki olváróval nem azonos ö, véleményen van. A kohéziós politika értékelése amúgy is más, ö, ö, teljesen normális az így. De a kérdés azonban nem ez, hanem az, hogyha a bizot, a biztos azt mondta, ugye, hogy továbbra is hiány lesz. Görögországban is 6,8, Lengyelországban is. Tehát, hogyha hiány lesz a, a pénzügyi terv végéig, akkor a kérdés talán a bizottság felé is az, hogy hogyan kapcsolható ez össze a következő a több éves pénzügyi kerettel, mert hogyha vannak, még ha vannak is olyan régiók, ahol nincsenek időbeni korlátok, akkor is a 6,8 hogyan kapcsolódik a többi, eznek a több éves pénzügyi keretnek a végéhez, és hogyan kapcsolódik a következőhöz. Lesz olyan pénz, amit 2013 után kell kifizetni, és akkor a, kohé, a kohézióból vagy más pontokból is, azt nem tudom. Amit tavaly láttunk, az, hogy 3,5 jött be az országokból, akik féltek attól, hogy elveszítik ezt a pénzt. Nos, meg kell nyíltan kérdezni, van-e arra lehetőség, vagy előfordulhat-e, hogy azt mondjuk, hogy ez a határidő, ha nem érik el a határidőt, akkor nem fizetik egyáltalán ki a pénzt, elveszték. Már nem jár. De hát ez nem világos, nem tudom mi a válasz erre a kérésre. Lehet, hogy van olyan kollega, aki igen, tudja mi az, és aki tudja, hogy hogyan lehet ezt a pénzt a következő pénzügyi periódushoz átvinni. Nem lehet mindig új, a, ahogy a vágyainkban van, hogy az új évben az új pénzt kezdjük el kifizetni. Örülnék, hogyha erre majd később választ is kaphatnánk. Köszönöm. Köszönöm az RAL problémája. Megállapodtunk már, hogy május 9-én lesz egy munkacsoport technikai szintű, amin találkozik majd, és már május 13-án a politikai erők. Egy másik liberális az egésznek az elnöke, Jan Mulder. George Line. George Line is not here. Monika. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kedves kollégák, először is megértem azt, hogy meg kell próbálnunk a kifizetéseknél előre jutni, mert amiről a kötelezettségvállalásoknál döntöttek, akkor itt majd benyújtják a számát ezzel kapcsolatban. A tagállamok nagyon nagy vonalmak voltak a kötelezettségvállalásnál, és eh, a számlát, amikor benyújtják, akkor mindig panaszkodnak. Általában ez az eljárás, és itt az ideje annak, hogy eh, hogy ezt belássuk, és tudjuk, hogy azok számára, akik eh, gondokkal küzdenek, azok számára ez bonyolult, de mindenképpen beszélnünk kell a tagállamokkal. Ami a költségvetés kapcsán engem érdekelne, és csatlakoznék Alexander Alvaróhoz a kötelezettségvállalások eh, tekintetében nem szabad hiszterikusnak lennünk, de azt a kérdést feltenni, hogy a kötelezettségvállalásokat mennyire lehet kiterjeszteni, amikor a kifizetésekkel sem előre, akkor ez egy jogos kérdés, amit mindenképpen fel kell tennünk, és fel is szabad tennünk. A második eh, pont az az, hogy milyen mértékben adják ki az eszközöket, és mennyire fenntartható ez, amikor a, költség, amikor a versenyképességről van szó, már évek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mégis a versenyképesség nem minden tagállamban egyformán növekszik, vagy az intézkedéseket nem úgy hajtják végre, hogy egyfajta diversifikált kiépítése jöjjön létre a gazdasági vállalatoknak, vagy illetve nem jönnek létre újabb munkalehetőségek, tehát mindenképpen intenzívebben kell meg, kell, meg kell vizsgálni az intézkedéseket, és nem csak a hatékonyság, hanem fenntarthatóság és hatásosság szempontjából is. Annak érdekében, hogy az emberek tényleg lássák az eredményét ennek, és ne csak arról beszéljünk, hogy mennyi milliárdot költünk el, milyen nagyon jó kis programokra. Plusz kérdés a bizottság számára, miután van egy olyan terület, amely nagy gazdasági károkat okoz az Európai Unió területén, ez pedig a e, számítógépes bűnözés területe. Itt e, kétjegyű milliárdos összegre rúgnak ezek az összegek, amit a számítógépes bűnözés e, okoz. A bankokról rengeteget beszélnek az újságban, de viszont hogyha valaki valakit szemtőgépes csalással fosztanak meg, a pénzetől erről senki nem beszél. Tehát mindenképpen itt meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit lehet tenni a szemtőgépes bűnözés leküzdésére ért és megelőzéséért, és ezért jónak tartanám azt, hogyha megfelelő eszközzel látnánk el a szemtőgépes bűnözés ellen harcoló központot, annak érdekében, ne csak szavakat használjunk itt, hanem legyenek munkatársa is, pénzügyi eszköze is legyenek ennek a központnak. De hogyha nem tesszük ezt működő képességek az nem rossz, nem jó. Például ebben a központban, központban Európa szerte a gyermekpornó leküzdésével foglalkozó munkatársak száma csak öt, ez nem elég, tehát mindenképpen koordinálni kell és növelni kell a, a munkatársak számát és a finanszírozást. Úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan nagy nehézség. Elnök, köszönöm szépen. Mária. It's yours. Gracias, Jutta. Yo lamento que el comisario eh, no esté aquí, sobre todo que no se haya... Sajnálatos, hogy a biztos úr már nincsen itt. különösen pedig az, hogy a szocialisták árnyékjelentős tevőjét nem kívánta meghallgatni, ezért a biztos úr előtt én nem tudtam hozzászólni. Persze nem hiszem, hogy az Európai Bizottság képviselője tudna válaszolni a mostani kérdéseimre. Ami a prezentációt illeti, hagyományosan rugalmasan kellett mindig hozzáállni a négyes kategória finanszírozásának a lezárásához. A kérdésem a következő. A 2013-as költségvetés tervezetben figyelembe veszik-e már azt a tényt, hogy majd a flexibilitási eszközhöz kell nyúlnunk, vagy pedig az összes igényt és programozott összeget már le tudják zárni a rugalmassági eszköz nélkül? Második kérdés. Tudjuk, hogy 2011-13 között 270 milliárd eurós kiegészítő finanszírozást kapott a déli szomszédsági program a földközi tenger déli részére, stb. Ezen 170 millió eurós plusz finanszírozás, ez miből adódik? Átcsoportosításokból, sorok közötti transferből, vagy ez egy, tehát ez a növekedés, ez miből adódik? Abból, hogy egyrészt ez a déli szomszédsági programból jön, vagy pedig a stabilitási alapokból. Nagyon tudják, tudják, hogy mennyire fontosak ezen programok a külső kapcsolatok szempontjából. Semmit sem Beszélünk itt ebben a programban a demokráciáról, az emberi jogi programokról, a partnerségi programokról, és a fejlesztésről beszélünk, de tehát ezen eszközökkel kapcsolatban összesen tíz szót hallhatunk a programból, programban. Ez azért van-e, mert nincsen semmilyen előrejelzés, azért, mert más eszközökben beszélünk róla? Köszönöm. Ja, danke sehr. Möglicherweise Köszönöm szépen, valószínűleg hamarosan választ kapunk mindenre, de először új kollégánk eh, következik, Plekovics úr, remélem, hogy jól ejtettem a nevét. You pronounced it eh, very correctly. Kiválóan ejtette ki, köszönöm a szót, köszönöm, hogy most először szót kapok eh, a horvát parlament megfigyelőjeként itt az Európai Parlamentben, és hát a Lewandowski biztos úr megjegyzései fényében is a 2013-as költségvetés tervezettel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ö, hát ő azt mondta, hogy Horvátország problémát jelent. Most, hát én ezt nem így látom, nem azt mondom, hogy Horvátország lesz az EU problémáira a megoldás, de 2013-ban ez valósággá fog válni, ez számunkra rendkívül fontos év lesz, mert azon pénzügyi évben először az első fél évben az előcsatlakozási eszközből fogunk részesülni, a ratifikáció lezárása után pedig a második fél évben 2013. július 1-től pedig tagállamok leszünk, és ennek megfelelően kiigazítások lesznek a több éves pénzügyi keretre és a 2013-as költségvetési tervezetre vonatkozóan. Örülök annak, hogy a, ez a pénzügyi keret, amelyet az elmúlt években tárgyaltak, tárgyaltunk a csatlakozási eljárás során, mellék letként ö, oda ö, csatlakozik a költségvetés tervezethez, tehát ebben található az, hogy miben állapodott meg a 27 tagállam és Horvátország mind a kiadások, mind a bevételek szempontjából. Szeretném kiemelni, hogy Horvátország befizetője is lesz az EU költségvetésének 2013 második felében, körülbelül 230 millió euró értékében. Szeretném, hogyha a bizottság részletesebben tájékoztatna minket arról, hogy a 2013-as évben hogyan alakul majd az előcsatlakozási kifizetés, hiszen Horvátországnál ez nem csak azért számít, hogy mi az egyik kategóriából átkerülünk a másikba, hanem általában az IPA-nak az abszorpciós kapacitását is meg kell néznünk. Köszönöm. They are not here. They went. The rapporteurs went. Oh, the commission The commission, Also, wir haben jetzt ähm, die Rednerliste A végére értünk a hozzászóló listának. Vannak kérdések. Van-e valaki a bizottságtól, aki úgy gondolja, hogy képes válaszolni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok néhány kérdésre reagálni, ami felmerült. Godmanis úr kérdése például a a hátralévő, hátralévő kifizetések, kötelezettségvállalások összességében a kohéziós összegnek megfelelő, és hogyan növekszik a következő keret, több éves pénzügyi keretnek megfelelő összeg a bizottság javaslata értelmében a költségvetés szerint a 2013-ban a minimális kölcs, eh, igény, hogyha nem kerül kifizetés a 2013-ban, akkor ennek egy részét áthelyezik az azt követő évre vagy évekre. A mértéktől függően tehát van kapocsa között, amit nem lehet eh, kifizetni a következő eh, időszakban, azt eh, a következő évi költségvetésben megfelelően jelezni kell. A négyes cím. A bizottság tervezi -e most a rugalmassági eszköz alkalmazását? A válasz nem. Alapos szükségletfelmérés követően a költségvetési plafon a négyes címnél magasabb az eredetileg tervezetnél, mint egy 390 millió. De mégis ezzel még van mozgástér ahhoz, hogyha szükséges, finomítsuk a, az összegeket a dél-mediterrán országok és a szomszédság eh, politika számára. Ez az eszköz, különösen a szomszédsági eszköz, már eleve figyelembe vette azt a javaslatot, hogy növeljük, emeljük a, a pénzügyi boríték tartalmát. Vannak olyan országok ezek között, amelyek nagyon bizonytalanok abban, hogy meg lesz-e a kifizetési képességük. Illetve hát úgy látják, hogy nincs semmi garancia arra, hogy meg lesz a kifizetési képességük. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan alakulnak majd ezekben az országokban a feltételek. demokrácia és emberi jogi kérdése kapcsolatban bizottság javaslata az, hogy stabilizálni kell ezt a 2012-es szinten A korai javaslat pedig 2013-at adja meg határidőnek. Végül pedig az IPER az előcsatlakozási eszköz javasolt növelése. A nehézség azzal is kapcsolatban van, hogy a kötelezettségvállalási szabályok ezekre az eszközökre is, vagy némelyikükre vonatkozik. 2013-ban várhatóan fel kell gyorsítani majd a végrehajtást ahhoz, hogy ne veszítsünk az alapok, ne veszítsük el ezeket az alapokat. És ezzel már el is értem a válaszom végére, utolsó részéhez, amely a kohézióval kapcsolatos, és Godbáni szúr kérdésével. Ne legyen vajon automatikus határidő a kohéziós alapoknál. Nos, van. Van egy nagyon szigorú automatikus határidő szabály, az M plusz 3, M plusz 2 szabály. A kedvezményezett országokra ez vonatkozik. A megtérítési igénylések, hogyha nem érnek be két vagy három évvel a kötelezettségvállalást követően, akkor azok a kötelezett kötelezettségvállalások automatikusan törlésre kezdődnek, kerülnek, azaz elvész a pénz. Ez is része annak, hogy miért nehéz előre jelezni pontosan a kifizetési követelményeket a kohéziós költéseknél. Az elején ugyanis még nagyon nehéz tudni, hogy 2014 végén minden tagállam például képes lesz-e arra, hogy a kifizetési kérelmét az N plusz 2, N plusz 3 határidőn belül be tudja adni, vagy sem. A bizottság abból indul hogy igen, ez megtörténik, de lesznek mindig olyanok, amelyeket ki fognak tudni fizetni, mert a, csek, a, a, a számlák beérkeznek, de mégis megvan egyfajta bizonytalansági elem. Ha nem érkeznek be a kifizetési kérelmek, akkor automatikusan elévül a kifizetési kötelezettség. Oké. Okay. De... Köszönöm szépen. Ezek voltak az első válaszok. Valószínűleg az idők során majd még többi választ is kapunk, és várunk is több választ. Nos, akkor ezzel a 2013-as költségvetésről szóló vitáinkat befejeztük, és folytatjuk. Äh, és most a két társjelentés készítőre tekintek, akik a kiadási oldallal foglalkoznak a több éves pénzügyi keret kapcsán. Saját erőforrások jelentéskészítője nincs itt, de legalább a két jelentést készítő elmondhatja nekünk azt, hogy az általános ügyek tanácsán mi is történt tegnap, milyen briefing és debriefing volt. Fogalmam sincs arról. Reimer, tessék. Elnézésüket kérem, nagyon gyorsan át kell mennem egy másik ülésre, ugyancsak erről fogok beszélni, hát állandóan váltogatjuk egymást. Hétfőn már találkoztunk a kontaktcsoporttal, Martin Schulz elnök vezénylete alatt, és a tárgyaló csapattal is találkoztunk az általános ügyek tanácsa előtt Luxemburgban, velük is vitáztunk, és a, az ebédszünetben volt az úgynevezett debriefing az, a Dán nagykövette. Az általános ügyek tanácsán az úgynevezett tárgyalási boxról is szó volt, tárgyalási dobozról. Hétfőn egyhangulat meglapottunk bizonyos dolgokban, a, és a kontaktcsoportban, és a három elnök is ebben szerepet játszott. Megmutattuk azt a kérdést, hogy itt nagyon szigorúan be kell tartani a Lisszaboni szerződést, a az együttdöntési eljárás, illetve a hozzájárulás tekintetében, főként az olyan intervenciók esetében, amelyek a tanács részéről történhetnek. Ez egy kicsit talán meglepetést keltett, hogy Vámen miniszter úr négy pontot elő, négy pontban leszögezte azt, hogy a Dán elnökség kötelezve érzi magát arra, hogy az úgynevezett Orbán dokumentumot végrehajtsa, és ennek során a parlamentet is bevonják, hogy ezt már egy, mi is vártuk, és, utol, és azt is megmutatték, hogy semmiről sem állapodtunk meg, ami nem állapodtunk meg mindenről. Ezen kívül biztosítékot kaptunk arra, hogy biztosítják azt, hogy a tegyelási dobozok nem jelentik azt, hogy megelőlegezik a megfelelő jogalkotási eljárást, és ezt a Dán elnökség nagyon komolyan veszi. A kényesebb ügyekre mindjárt rátérek, negyed sorban pedig a Dán elnökség a júniusi Európai Tanácsülésen nem fogja erőltetni a korai megállapodást a kifizetésekről, vagy a saját forrásokról, hanem inkább a tárgyalásokat a tárgyalási dobozok alapján fogják folytatni. Jelentéskészítőként a briefingen a tanács dokumentumait is megvizsgáltam. A kohéziós politikánál, illetve az agrárpolitikánál egyfajta táblázatot mutattam be, és bemutattam, hogy ez és ez és ez együttdöntési eljárásban történik, és minden attól függ, hogy a következő eljárásban egy oldalról, hogy milyen fajta pozíciókat fogunk kifejleszteni, hiszen a tanácsnak senki nem tudhatja meg a gondolkodást, ha helyesen gondolkodnak. Viszont meg kell hozni a döntést a pozíciók között, és a parlament, illetve a speciális tanácsok között is lesz majd tárgyalás, és lehet, hogy egyedülről meg lehet határozni azt, és ez megfoglalhatja az Európai Tanács egyoldalú megállapodását. A májusi második ülésen ezt összeköthetjük egy állásfoglalással, és ebben kifejezhetjük a mi intézményi álláspontunkat. Tehát mindenképpen meg kell gyorsítani az eljárást, és ez a jelenlegi helyzetben azt jelenteni, hogy meg kell változtatni az álláspontunkat, mégpedig a lehető legkorábban, és ezért beszélni kell a lehető legkorábban erről a témáról, és a tanács elnöksége ezzel kapcsolatban egy kicsit visszafogott volt, de nagyon fontos az, hogy ezt végrehajtsuk. Ezen kívül a nyilatkozatról szóló vita, a kölcsönös kötelezettségeket is meghatározza, hogy hogyan kell bánunk egymással a folyamat során, azért, hogy senki se érezze úgy, hogy rosszul illetve egy bizonytalanságban van. A tanácsban vitáznak a kohézióról, az eléggé vitatott. A különböző politikai frakcióban, tanácsi oldalon zajlik ez. Érdeklődéssel kellett elfogadnunk azt, hogy az előzetes jegyzőkönyvek, illetve a sajtó nyilatkozatokban van egy megfogalmazás, amelyről már beszéltünk ma, vagyis az, hogy mi is a cél, és most angolul fogok idézni ebből a sajtóközleményből, az általános megközelítés politikai megállapodás a tanács részéről, de ez függ az Európai Parlament első olvasati döntésétől. Ez eddig rendben van, viszont folytatódik az általános elkezelés a kohéziós politikával kapcsolatban részleges, ugyanis bizonyos elemek nincsenek ebben benne. Például a különböző régió kiválaszthatósága, amit az EU új éves pénzügyi kerete alapján fognak kiválasztani, pont. Nos, egyértelművé vált az, hogy a sajtó szolgálat felelőssége ez a szöveg, és nem a megfogalmazás nem azt mutatja, aminek ott kellene állnia. Nos, hát mi általában a tolmácsokat hibáztatjuk, ha valami nem jól megy. Most itt a sajtó szolgálatot lehet hibáztatni, ugyanis a decemberi döntése 2005-ben az Európai Tanácsnak az volt, hogy minden kis százalékok és számok amelyek még részben lehetővé váltak akkor, viszont ezek most már az együttdöntés eh, témáját képviselik, és ezért mindenképpen erre ügyelnünk kell, és ezt majd mindenképpen meg kell említenünk, és a saját források eh, kérdése majd eh, már előkészítésben van május végére, és a rugalmasság kérdését is mindenképpen meg kell vizsgálnunk, figyelembe kell ezt venni, hiszen meg, annak érdekében, hogy a saját források, a számok, a több éves pénzügyi keret és a szükséges költségvetési fegyelem az megvalósuljon. Ennyit szerettem volna elmondani, és elnézést kérek még egyszer. Már annyira ismerjük egymást, tudjuk a másik mit fog mondani. Köszönöm. Igen, ez nagyon jó. Nálunk a régióban erre van egy nem igazán ideillő válasz. Van-e kérdés, amire már majd Vájlónak kell válaszolnia? Persze, ha, nem tudom, hogy tudja. Jó, nincs. Jó. Kiegészítés sincs. A többit elolvassuk. Akkor térjünk rá a hatos napi rendi pontunkra. Azt elhalasztjuk, mert nincs itt a Zán, Bázáni, akkor a nyolcas a következő. Az Európai Unió Társadalmi Változás és Innovációs Programja. Esztel, a Költségvetési Szakbizottság állásfoglaljának az írója. Oui, merci, Madame la Présidente. Pour, euh, pour rappel... Köszönöm, elnök asszony. Emlékeztetnék rá, hogy a Társadalmi Változás és Innováció Programja egy bizottsági javaslat, három már meglévő eszközt akarnak így átcsoportosítani, a Progress, az EURES és a mikrofinanszírozási európai eszközt az egyszerűsítés kedvéért, amit mi támogatunk. Már jeleztem egy korábbi eszmecserén, hogy az egy programba való összevonás bizonyos kérdéseket vet fel. Például azt, hogy bizonyos intézkedéseket egybevonunk a kedvezményezettekre, a résztvevőkre vonatkozóan, annak ellenére, hogy ezek rendkívül eltérőek az egyes programok között szeretném elmondani, hogy milyen javaslatokat tettem azért, hogy javítsunk ezen a tervezeten. Az a ellentétben, amit először a bizottság mondott, miszerint a projekteket nem a méretük alapján kell bírálni, hanem az európai hozzáadott érték alapján, ez igen fontos, és ezt láthattuk különösen a kis közösségi projekteken, amelyeket a mikrofinansz eszköz támogatott, láthattuk, hogy ezeknek valódi hozzáadott értékük van ami a mikrofinanszírozási eszközt illeti, ezt tovább kell fejleszteni, és jelezzük, hogy amennyiben a bizottság javaslata lehetővé teszi részint, hogy a pénzügyi szolgáltatásokhoz hozzáférjenek, megfeledkezik ugyanakkor egy kiegészítő részről a ö, ö, kedvezményezetteknek ö, szánt, szánt ö, kiegészítő szolgáltatásokról, úgyhogy mindenképpen ezt a kiegészítő jelleget keresni kellene gyakran az európai egyéb alapokból. Az Amploa előadójával és árnyékjelentéstevőjével közösen javasoljuk, hogy az egyes programok finanszírozását másként kellene felépíteni, mint ahogy azt a bizottság javasolja, és javasoljuk, hogy az administratív költségek a bizottságnál a program kezelésére 2%-ra csökkenjenek. Még egy kiegészítő információ. Költségvetési szempontból úgy látszik, hogy a pénzügyi stabilitás legyen megfelelő, ez így tűnik egyelőre, de minden esetre ezt ellenőrizni kell, hogy valóban így van-e. A, a javasolt összegeket tehát validálni kell a több éves pénzügyi keretben, az, annak alapján, amit 2011. júniusában a parlament elfogadott, mi szerint mi 5%-os növekedést szeretnénk a 2013-as költségvetéshez képest. Ennyit akartam röviden elmondani, elnök asszony. Valamit még elfelejtettem. Holnap 10 óra a módosítók határideje, és május 31-én lesz a Költségvetési Szakbizottságban a szavazás. Ich habe jetzt nur eine Wortmeldung, uh, Jan Koslowski. Jan Koslowski az egyetlen, aki szót kér. Köszönöm szépen. Gary Grelier za przygotowanie raportu i Köszönöm szépen a jelentést az előadónak. Úgy gondolom, hogy az egyetlen, az egységes program gondolata nagyon fontos lépés. És nagyon fontos az EU akcióinak koordinációja szempontjából a foglalkoztatás és a szociálpolitika terén. És fontos, hogyha az eljárásokat fő irányba kívánjuk terelni. A szociális innováció nem csak a nagy, hanem a kis és közepes projekteket is kell, hogy segítsen. A cél ugyanis az, hogy új megoldásokat kis léptékben teszteljünk. A bizottság arról beszél, hogy egy kritikus tömeget kell elérnünk ahhoz, hogy nagy projektet finanszírozunk. Szerintem ez a magyarázat nem igazolható, ez az érvelés. Ami a konferenciák finanszírozását életi, amit az elnökségek szerveznek, nos, egyetértek Gali asszonya. Mégis úgy gondolom, hogy a konferenciák finanszírozása például a szociális kirekesztés vagy szegénység elleni harcról teljes mértékben megfelel a program célkitűzéseinek. Igenis lehetővé kell ezt tenni. De persze nem szabad megfeledkezni arról, hogy a program célkitűzéseit követő konferenciák legyenek ezek. Új elosztás van a, különböző pro, a program különböző részei között a tervezetben. Nem tudom, hogy nem kellene mégis inkább a bizottsági javaslathoz ragaszkodnunk. Az a javasolt változtatás ugyanis meghaladja a Költségvetési Szakbizottság hatáskörét is. Nem vagyok biztos abban, hogy a költségcsökkentés a progressz költségeinek csökkentése, mert hát a, hogy jó-e, mert hát az EURES az viszonylag újnak tekinthető és jó program. A forrás megosztása különböző részek között szerintem egy olyan kérdés, amit még végig kellene gondoljunk. Egyetértek a bizottság megközelítésével, de van egy másik megoldás, amit javasolnék a helyet, hogy a nem, a, a nem programozott program, források helyett a bizottság hatáskörére hagyjuk a különböző projektek finanszírozását, illetve a különböző projektek közti forrás áthelyezést 5%-ig. A költségvetési hatóságnak természetesen e, tudnia kell ezekről a transferekről. javaslom. Mm, egyetértek azzal is, hogy fontos, hogy koordináljuk a komplementaritást és a programok nagyobb hatékonyságát érjük el. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Jó, akkor még egyszer megismétlem. Holnap délben le, van a módosítók beadásának határideje. Szavazásra a jelentésről csak 31-én, május 31-én kell fogunk, arra akkor kerül rá sor. Ezt Szeretnék válaszolni a kollégáknak, ami az egyes programok közötti felosztást illeti. A bizottság képviselőivel, a, bocsánat, az Ampla szakbizottság képviselőivel és a sedokkal néz, megnéztük ezt, de azt akarjuk ellenőrizni, hogy megfelelő a rugalmasság, és hogy ez a felbontás valóban hogyan működik, és megpróbáljuk az önkérését is figyelembe venni. Ez iránymutató jellegű már most is ez a felbontás. <laughs> Alles klar. Ja, das. Ähm Wenn es weiter nichts gibt, dann. Most nincs más, akkor várjuk a módosítókat, amit a kollégák tömegesen fognak beterjeszteni, és aztán meglátjuk. A következő a kilences. Az egészségügy a növekedését program. Bertman asszony. Um, Köszönöm szépen az EU GDP-nek 10%-ával az, az egészségügyi ellátásra nagyobb gazdasági ága az Európai Uniónak, és 10%-át foglalkoztatja a munkavállalóknak. Ez azt jelenti, hogy több az életminőség az emberek számára, az unió számára pedig növekedési motor. Ez pontosan a jelenlegi gazdasági válság szempontjából ez nagyon fontos. Az Európai Bizottság a harmadik akcióprogramban az egészséget is javasolja a több éves keretben. innovatív és fenntartható egészségügyi rendszert szeretnénk, ezen kívül másrésztről jobban hozzá kell férni a biztonságos egészségügyi ellátáshoz. Harmadik sorban nagyon fontos az egészség előtérbe helyezése és a e betegség megelőzése, és ezen kívül nagyon fontos a határokon átnyúló egészségügyi ellátás, hogyha megnézzük ezt a helyzetet, 2020-ig, akkor azt látjuk, hogy kb. 1 millió munkaerő hiányzik ebből az ágazatból, és ez mindenképpen egy impulzus kell jelentsen a munkaerőpiac számára. 2014-2020 között az Európai Bizottság 440 millió euróval kívánja emelni az összegeket, és 60%-os a társfinanszírozás de bizonyos esetekben ez 80%-ot is elérhet. A módosítók, amiket benyújtottam, azok közül a legfontosabb az az, hogy az általunk meghatározott MFF módosítókat be kell dolgozni ebbe. Úgy tűnik, hogy ebben a tekintetben túlságosan gyenge a bizottsági szöveg, vagy félrejelthető, és minden kollégához azért fordulnék, hogy plusz ötleteik, hogyha vannak, akkor gondolkodjanak azon, hogy hogyan lehetne jobban megfogalmazni ezt, és üdvözölném azt, hogyha egységesen meg tudnánk egyezni ebben a témában. Összegezve el kell azon gondolkodni, hogy hosszú távon mit történik az Európai Unióban, csökkenni fog a népesség, csökkenő kontinens vagyunk, és egy öregedő kontinens vagyunk, hogyha a, hogyha a versenyképességünket szeretnénk megtartani, akkor már ma aktívvá kell válnunk, nem pedig 10 20 év múlva, és ezért az egészségügy témája nemzetgazdasági szempontból óriási jelentőséggel rendelkezik. Szerintem az Európai Bizottság jól jár el, és a javaslatot ezért a megfelelő keretek között támogatni is kell. A módosítókat május 7-ig lehet benyújtani, és a szakbizottsági szavazás május 31-én lesz, és várom a vitát és az érveiket. Jetzt bin ich in der glücklichen Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az ányék jelentés tevője vagyok ennek a véleménynek, a módosítókat, amik a költségvetéshez kötődnek, azokat helyesnek tartom, támogatni is tudom. Abból indulok ki, hogy minden kolléga már látta a módosítókat. 1, 2, 4, 11, 12, 13, 14. Ezek véleményem szerint teljesen rendben vannak, ezek pontosan vonatkoznak a mi feladatainkra Ugyanakkor a 3, 5, 8, 15-ös, ezek olyan feladatok, amik az N visszabizottság illetékességi körébe tartoznak, és tartalmilag változtatnak. Vertman azt úgy gondolom, hogy néhány módosító duplán is szerepel, de az a módosító... Azok a módosítók, amelyek a feladatokat kiszélesítik, nem csak a tehát itt nem csak arról van szó, hogy meg a dohányzást, az alkoholt, vagy a, hanem a drogfogyasztást is. Viszont ezekkel kapcsolatban az Európai Unió nem tud mit tenni, hiszen ez nem tartozik a mi életékességi körünkbe. A kábítószerfogyasztás az egész Európai Unióban a büntetőjog területére tartozik, és nekünk semmi közünk a büntetőjoghoz. Nálunk Németországban van egy kábítószer törvény, amelyben kimondják, hogy tiltott a kábítószerek fogyasztása, de hogyha de hogyha ha valaki nem kereskedik a kábítószerekkel, csak fogyasztja, akkor sem ö, avatkozhatunk be a megelőzésbe. Ezhez, ezzel foglalkozik az az ügynökség, amely Lisszabonban van. Az illegális drogok útvonala, ezt kell felderíteni, és harmadik országokkal együtt le kell zárni ezeket az útvonalakat itt megvannak kötve, megvan kötve a keze, kezeink. Az alkohol és a dohány, azok legális kábítószerek, azzal kapcsolatban nem tudunk mit tenni. Vannak különböző programok, persze meg kell vizsgálni azt, hogy a 7 éven át tartó akciótervek, és amelyek 400 millióba kerülnek, ezekkel nem lehet persze mindent elérni, ami szükséges lenne a közegészségügy szempontjából, de a jó gyakorlat eh, az mindenképpen hasznos lehet. A jelentési kötelezettség, amit ön is említett, ezek már léteznek, de természetesen az értékelést is el kell végezni, és előzetesen meghatározott kritériumokra van szükség, úgy gondolom, hogy ezt lehet követelni, és ez a mi kompetenciába tartozik költségvetési szabizottságként, hiszen nekünk az a feladata, feladatunk, hogy megfelelően bánjanak a pénzösszegekkel. Most ismételten elnöki minőségben ülök itt, van-e még hozzászólás? Tessék, Mazzoni asszony. Grazie, anch'io intervengo come relatore ombra per eh, il... Nos, Árnyék előadóként, az EPP árnyék előadójaként a következő mondom. El tudjuk fogadni a bizottsági javaslatot, hiszen az megfelelő formában szolgálja az egészségügyi program harmonizálásának célját, és összhangba hozza a 2020-as stratégia célkitűzéseivel, a fenntarthatóság és integráció segítésével szükség van innovatív megoldásokra a hiányzó munkavállalók problémájának leküzdésére. Szeretnénk, hogyha az egészségügy helyi értéke a növekedési tényezők között is egyre nagyobb mértékben javulna, a gazdaságpolitikai tényezője is fontos az egészségügynek, hiszen ennek az EU növekedésére nyilvánvalóan kihatása lesz, illetve az EU gazdaságának növekedésére. Alapvetően egyetértek az előadóval, hogy az összköltségvetés adott részét erre a célra költsük, bár a forrás mértékét gondolom végig újra kellene, felül kellene vizsgálni. Elfogadom, amit az előadó mondott, de van néhány megfontolásom. Az előadó abból indul ki, hogy preventíven kell eljárni a dohány és alkohol elleni küzdelemben. Az elnök is jelezte és ehhez tartozik a kábítószerek elleni harc. A kérdés, hogy hogyan lehet ide bevonni a kábítószereket. A súlyosság szempontjából, ahogy az, a szerző írja, nyilvánvalóan lehet, ezt el tudjuk fogadni, de amit nem tudok ugyanígy elfogadni, az az, hogy a figyelmet kizárólag a dohány és alkohol leküzdésére irányítja. Pont akkor, amikor a bizottság maga is egyszerűen fő okként határozza meg a korai haláleseteknél. Úgy gondolom, hogy ez egyenlőre még egy kiegyenlítetlenséget okoz a javasolt szövegben. Azon kívül olyan területekre is kitér, ami nem közvetlenül EU hatáskörbe tartoznak. Környezetszennyezés. Ha már listát írunk, akkor az legyen célszerű és legyen, tegye lehetővé az átfogó prevenciós politikát. Éppen ezért más Példa, más betegségek felsorolására, krónikus megbetegedések, amelyeket a dohányzás idéz elő, szintén fel kell soroljunk. A veszélyes szennyezést is figyelembe kell vegyük, vagy a testmozgás hiányát. Tudományos tanulmányok is egyértelműen ezt igazolják. A WHO is közzétette, hogy a hiányos tesztmozgás jelentős mértékben növeli a krónikus megbetegedéseknek a lehetőségét. Arra kért az előadó, hogy a szöveg javítására nyújtsunk be ötleteket az együttműködés keretében, és a hatos ponttal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy csodálkozom. A tagállamokat arra szólítják fel, hogy a nemzeti egészségügyi programjaikba prioritásként vegyék ezt fel, és az EU forrásokat használják fel a területen. De hát eh, a rendelkező részben erről nem is szól. Semmit, hogy ezt hogyan kellene végrehajtani. Úgyhogy talán előfeltétel lenne ez a finanszírozáshoz, hogy a nemzeti programok meglegyenek. A támogatás egyik kritériumaként kellene a rendelkező részbe bevenni. Aztán a tízes bekezdés. Itt is csodálkoztam. Mert itt olyan országokat rétesítenek előnyben, amely a 9%-os EU átlag alatt vannak. Nem hiszem, hogy az egészség támogatása jövedelem kritériumhoz kellene, hogy kötődjön. Mindenkinek biztosítani kell az egészségügyi intézkedésekhez való hozzáférést. A 16-os pontban arról van szó, hogy lehetőséget kell biztosítani több alap bevonására a program kezelése során. A rendelkező részben erről is pontosan szólni kell, hogy a különböző alapok használata hogy lehet kritérium. És az alapok kezelését a bizottság szintén megemlíti, és úgy gondolom, hogy az a megfogalmazás az elmúlt tapasztalatai alapján tulajdonképpen ellentmond a többszintű igazgatásnak. Ezt kellene külön az összes intézkedésnél támogatni. Köszönöm szépen ennyi. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Sok helyen tudom támogatni az elmondatokat, de amíg nem költségvetési ügyekről van szó, a módosítóinkat François Grosztet jelentésének ebbe nyújtani, aki illetékese ennek a témának a Környezetvédelmi Szakbizottságban, tehát minden, ami a biz, amit mi a bizottsági szövegben szeretnénk megváltoztatni, mi pedig tartalmi szempontból, tehát olyanokat, amik nem számokhoz kötődnek, vagy nem végrehajtáshoz kötődnek, azokat csak a környezetvédelmi szabadság jelentésére tudjuk benyújtani. Tehát mi egy véleményt adunk, ami azzal foglalkozik, hogy mit csinálunk a költségvetéssel. Ez csak egyfajta tisztázásként mondtam el. Van-e még valami? Wertmann asszony szeretne még valamit mondani végezetül? Csak köszönetet szeretnék mondani a megjegyzésekért, úgy gondolom, hogy össze kell majd ülnünk, és mindezt javítani kell. Javítani kell a szöveget. Elnök, rendben. Hát akkor a végére értünk, nagyon jó. Végére értünk a napi rendünknek, nem a legvégére a dolgoknak, csak a napi rendünknek értünk a végére. Köszönetet mondok minden kollégának, akik itt maradtak végig következő költségvetési szabizottsági ülés május 8-án lesz. 15 órakor találkozunk frissen. Addig is minden jót!